Az illetékes román hatóságok tájékoztattak arról, hogy a következő képviselők Anastázák, Korlátján, Filip, Jakob Ricci, Necsifor, Oprea és Popa. Tehát ezeket a képviselőket a román parlament tagjává választották, ehhez gratulálunk a román parlament tagjaivá. Javítja az elnök magát, ugyanis először római parlamentet mondott, de senki nem tökéletes, ugye mondja az elnök az általános választásokról, az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló jogszabály 2-es bekezdése 7-es cikke szerint, illetve a házszabály 1-es bekezdése 4-es cikke szerint megállapítom, hogy ezek, ezek a mandátumok 2008. december 19-ével felszabadultak. A román hatóságok arról koztattak, hogy 2008. december 22 vel Anasztázi asszony helyett Manole úr, Jakob Rici asszony helyett eh, Josif Matula, eh, Popa asszony helyett eh, Csalin Katalin Sidita, Filip úr helyett Alexandru Nazare és Oprea úr helyett Daniel Petru Funeriu urak és hölgyek lesznek az Euró- urak lesznek az Európai Parlament képviselői. Az illetékes finn hatóságok tájékoztattak arról, hogy Éva Rita Szitonen asszony eh, átveszi Kaupi asszony helyét 2009. január 1-ével az Európai Parlament képviselőjeként. A házszabály második bekezdése harmadik cikke szerint az új képviselők addig, amíg az ő mandátumokat nem vizsgáltuk meg, illetve az ő mandátumok megtámadásáról nem született döntést, az Európai Parlament ülésein teljes joggal vesznek részt azon feltétel betartása mellett, hogy írásban nyilatkoztak arról, hogy nem töltenek be olyan hivatalt, amely az Európai Parlamenti képviselői mandátum betöltésével össze, nem lenne összeegyeztethető. Az Európai Néppárt frakciója javaslatára Sir Robert Atkins nem tagja már a közlekedési és idegenforgalmi bizottságnak. Az elnökök konferenciája 2009. január 8-ai ülésén a 45 per 2001-es LK rendelet 42-es cikke szerint, illetve a LIBE szakbizottság